Good afternoon to all of you. I hope that you had a... Jó napot, remélem mindenki jól ebédelt. Megint itt vagyunk. Hosszú menetelés a mai. A petíciói bizottságban minden nagyon érdekes és egyben. A meghallgatás is már, már nagyon sok gondolkozni valót adott, adott a hosszú következő napokra. A tegnapi koordinátori ülésről szeretnék beszámolni először is. A július 14-i napi rendet elfogadták a koordinátorok a következő módosításokkal. Megint ez azt, hogy meghívtuk a szakbizottság körébe, mint a gyermekjogok mediátorát az EP részéről részt vett egy londoni ülésen, ahol a témában foglalkoztak, és visszajelez majd erről. Of the groups concerning the July frakciók kérései ülősi napirenddel kapcsolatban meghallgattattak, illetve szeptemberi napirendre áttettek. Nem értek egyet. A koordinátorok Tiltakozom, mondja Auknasszony. Elnök, köszönöm, mindjárt megadom a szót. Szeptember, szeptemberi ülésen négy fogyatékos ügyel foglalkozó petíció lesz. Az egyik a Vár országi vár építkezés, aztán egy bolgár uh, hulladéklerakó ügye, amely valószínűleg későbbi tárgyalásra kerül ezzel. Azt is meg kell mondjam, hogy a petíció benyújtója új információt adott, a bizottság is megkapta ezt, a bizottság nagyon világosította tette a titkárság előtt, hogy nem tehetnek semmit most ebben az ügyben, továbbiakat. Ha a zöld frakció szeretné napirendre tűzni, ahhoz teljes körű magyarázat és indoklás kell az új fejlemények alapján, amelyekről esetleg önök tudnak, hogy amely elégségesé teszi ahhoz, hogy napirendre tűzzék. Másodszorban a spanyol pénzügyeszköz kapcsolatos kockázatok petésző ügyében úgy döntöttük, hogy egy szóbeli kérdést teszünk fel, és a jelzálog ügyben való kockázat ügyében, és a szöveg most a titkárságnál van, ez lesz az alapja a szóbeli kérdésnek. Ezt júliusban lehet majd elfogadni. 30-án jövő kedden lesz be, módosítók benyújtásának határidő délután 6 órakor. Tehát egy hetük van arra, hogy dolgozzanak ezen a kérdésen. Mondjuk 15 mondatban, nem hosszabb döntés nem született a vita lezárásaképpen. A vitatott ajánlások tekintetében az általam beterjesztetteket elfogadták kivétel nélkül, és jogi véleményt kérünk arról, hogy befogadható-e a vitatott ajánlások szövege a német ifjúságvédelmi vagy gyermekvédelmi hivatal kapcsolatos keresetek ügyében. Ezt egyhangú többség támogatta de fogadta el. Vélemények körében Capelson asszony fogja ma tájékoztatni bennünket arról, hogy a frakció ja, mit javasol a ombudsmani hivatal éves jelentésével kapcsolatban 2014-ben. Kint vár ő, hogy beszámoljon arról, hogy döntöttek. 5-től 12 íglevő pontokban a tolmácsolás hiányában írásos eljárásban fogunk eljárni. Még egy nagyon fontos dolog. A Libében én voltam az előadó, és amikor a koordinátorülés volt, Strasbourgban hétfő esténként voltak két-két és fél órás koordinátorüléseink minden alkalommal. Ebben a szakbizottságban egy órás ö, idő adott ott a koordinátorülésekre, ám gyakran szólnak hozzá az emberek, ez jó, de ezért aztán szorul az idő, és még egy óránk sem volt. Abszolút lehetetlen tehát az, hogy minden kérdést nap egy óra alatt megvitassunk. Ezért úgy döntöttem, hogy próbáljuk meg újra szervezni a kod úgy, hogy teljes kör vita lehessen. Ha tényleg meg lehet beszélni témákat, és nem csak áttalózni rajtuk. Szeretnénk ezt elérni, mert ami ez a szakbizottság szeretne úgy dolgozni, mint a többi szakbizottság. A Juriban és Libeben voltam koordinátor, mindig volt elég időnk ahhoz, hogy dolgozni tudjunk. Rendkívül bosszantó az, hogy ez nem így van. Látom, hogy a zöld frakció majd fölrobban, és szót kér. Egyetértek önökkel, és el tudják képzelni, milyen nehéz felosztani az időt. Na, ennyit akartam elmondani a koordinátorpléssel kapcsolatban, és most örömmel meghallgatom Terry Cabras képviselőt. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Végre megtanulta a nevemet, nagyon köszönöm. Nagyon örülök. Tudom, hogy nehéz nevem van. Igen, a tegnapi napról. Tegnap a koordinátorok ülésén mindenki ki volt merülve, és talán ezért ö, volt az, hogy néhány dolgot vissza, félreértettünk, illetve félremagyaráztunk. Azt mondta elnök asszony, hogy az öldeknek, hogy kedvesek vagyunk, persze, kedvesek vagyunk, de ez csak utána közöltem, miután önelnök asszony az azt mondta, hogy, a, hogy júliusban fogunk beszélni az EU-s kísérleti projektről szóló témával, témáról. Tehát elfogadta, hogy júliusban legyen, de utána, utána egyszer csak úgy döntött, hogy szeptemberre halasztjuk, és nagyon megdöbbentem, és nagyon meglepődtem, hiszen az ön első döntése az volt, hogy júliusban legyen. És úgy gondoltam, hogy jó, akkor mi is rendesek vagyunk, ön is rendes, mindenki boldog de aztán a bolgár kérdésnél e, szintén elfogadtam, hogy elnök asszony úgy döntött, ne úgy legyen, ahogy mi mondtuk, mivel nem álltak rendelkezésre még a dokumentumok. És hogyha összekapcsoljuk a megírt kérdésem mindezt, akkor lehetett volna ott lett egy lehetőség egy állásfoglalásra. Négy frakció támogatta az állásfoglalást, egy nem, de nem tartott szavazást. Elnök azt mondja, nem úgy döntött, hogy nem lesz állásfoglalás. És ezért az EU kísérleti projekt, illetve az utóbb említett kérdés szempontjából is ki szeretném fejezni a nem tetszésemet, nem értek egyet elnök asszonya, nagyon kedves ember vagyok, engedelmeskednem kell, viszont jogom és kötelességem is az, hogy elmondjam, hogy mi történt ezen az ülésen, és kifejezzem egyet nem értésemet. Elnök az teljesen igaza van, joga van ahhoz, hogy felszólaljon, hogy elmondja, hogy mit, mi volt, és teljes mértékben egyetértek mindennel, amit mondott de a, amiről beszél, azt a többi frakció megtámadta, és még mindig lehetőség van arra, hogy a napi rendre kerüljön. Ez, ezt az első témáról mondom. A második témáról, hogy legyen-e állásfoglalás, vagy nem, én azt hiszem, hogy ki a tapasztalatok alapján, és a nyílt vita alapján, amit tartottunk, ugye itt két szóbeli kérdés volt benyújtva. Azt mondtam, hogy hogy gondolják, hogy az elnökök értekezlete két szóbeli kérdést át fog engedni. Ezért úgy ö, döntöttünk, hogy legyen ebből egy. Utána az állásfoglalás kérdése került terítékre, és akkor azt mondtuk, hogy ha van erre lehetőség, hogy egy állásfoglalást benyújtsunk, akkor meg tudjuk tenni, de én úgy azt mondtam nagyon őszintén, hogy én nagyon is kétségbe vonom, hogy az elnökök érdekezlete felé egy szóbeli kérdéssel és egy állásfoglalással is, hogy, hogy ezt náluk keresztül tudjuk verni. Én úgy gondolom tehát, úgy gondoltam, hogy legjobb az lesz, hogyha egy jogalkotási szakbizottsági eljárás során az egész, a teljes témát összefoglalva lényegében kezeljük de senki nem akarta, hogy ezt megtegyük. Még mindig megvan rá lehetőség, hogy az Ekon bizottságnak írjunk egy levelet, és az 54-es vagy 55-ös eljárási szabályzati pont szerint megtegyék. A szakbizottságban erről szól volt, úgy döntöttünk, hogy egy szóbeli kérdést nyújtunk be, és az állásfoglalást pedig későbbre halasztjuk és talán mások is meg tudják ezt erősíteni, akik ott voltak. Igen, ez volt a mi álláspontunk, de erről nem szavaztunk. Mindenkinek ki kellett volna tudni fejeznie a véleményét, és én úgy gondolom, hogy a többség az állásfoglalás mellett volt. Because I, well, well, sorry I couldn't be there yesterday, but I'm happy that was Maria... Nem voltam ott, örülök neki, hogy Maria legalább ott volt, és meg vagyok lepve én is, és úgy tűnik, hogy az van, hogy, hogy kis szafrakció vagyunk, hát általában nem szoktunk egymással ilyen hangnemben beszélni. Biztos vagyok benne, hogy Maria elfogadja, hogy a bulgár témával csináljuk ezt, én voltam Bulgáriában egy tényfeltáró misszión, és elmondhatom, hogy nagyon drámai a helyzet, és ezért döntöttük úgy, hogy hagyjuk nyitva a petíciót. Hogy jó, ha elhalasztjuk, rendben van, de úgy gondolom, hogy szégyenletes, hogy ezt a döntést úgy hoztuk meg, így hoztuk meg, el vannak öntve Eh, hulladékkal. Én láttam, én ott voltam, elnök azt, hogy nem volt ott. Én ezt saját szememmel láttam. Egyszerűen nem hagyhatjuk ezt annyiban, csak azért, mert elnök asszonynak nem tetszik ez az, ez az ötlet, vagy csak azért, mert a mi frakción kicsi. Nekem ez a munkamódszer így nem felel meg. Úgy döntöttünk, hogy nyitva hagyjuk a belájást, amikor átvettük, akkor úgy döntöttünk, hogy nyitva hagyjuk, ön pedig úgy döntött, hogy bezárja. Én ezzel ellen tiltakozom. Exactly. This came from... Pontosan. Onnan jött, ez igaz. És sem mellette, se ellene nem vagyok. Az egyetlen dolog az, hogy teljes mértékben a titkárságtól függök, és a bizottságtól arról értesültem, hogy nincs új alap és döntöttünk a szabályoknak megfelelően. Ha nincs nyilvánvaló új információ, ami gyökeresen változtat az állásponton, akkor a frakciónak meg kell indikolnia azt, hogyha vissza akarja tenni a napi rendre. Erről volt szó. Én elnézést, én úgy érzem, hogy most már nagyon szorít az idő, az ombudsman vár kint minket, most folytassuk. Cecilia, Hát nekem se igazán van ínyemre ez a dolog, de az az érzésem, és én magam is tapasztaltam, hogyha az embernek nem tetszik egy döntés, vagy eltér a titkárságtól, és átugrik a következő pontra, kinyilatkoztat valamit, you just uh, changed it. Az elnök asszonyhoz beszélek. Ha Bulgáriával kapcsolatban valamilyen írásos anyagot láthatnánk, hogy eldönthessük, hogy miért van ez, de csak így elénk tárni, olyan eset ez, amivel foglalkoztunk. És az emberek nagyon rossz ö, helyzetben vannak, és van egy petíció. Elnök asszony, a következő a javaslatom. Én személyesen megnézem, hogy mi az újdonság, mi a régi információ, és visszatérek erre a napi rendi pontra. Most Peter a szó, aztán járé. Dubaszang. Tehát a hál... Sajnos, tehát a koordinátort nem lehet megismételni, többféle döntés született ott, ezek a dönt, erre a döntésekről volt tájtatás. Az elnök helyén valóan mondta, második megjegyzésem, olyan eljárás kell találnunk, amely megfelelő Mikrofon nélkül. Elnök, túl sok mikrofon bekapcsolva, az egyik kikapcsol ilyenkor. Tolmácsolás nincs. Akkor. Nem láttam, hogy szó... Kért szót, asszonyom? You... Okay. Peter, would you mind... Péter, át, átengeded Valdina asszonynak a szót most? Köszönöm szépen. Azért kértem szót, már korábban, egyébként, mert meg kell mondjam, hogy teljes mértékben egyetetek azzal, amit a zöld kollégák mondottak az imént. A GUE nem annyira, talán nem annyira kedvesen fogalmaz sokszor, tegnap sem. Ma beszéltünk a petíciók és az állampolgárok részvételének fontosságáról, az, hogy megkényítsük az intézményeket az állampolgárok előtt, a gyakorlatban meg pont az ellenkezőjét csináljuk, sosincs elég idő megbeszélni dolgokat, nem lehet végigvenni a témákat a koordinátorok ülésén, mindig kapkodunk, egyik pontról a másikra ugrunk, és tegnap négy frakció volt, amely állásfoglalást akart kérni. Persze eredetileg csak két kérdés volt, egyet elfoglaltunk, az ülé elfogadtunk, Négy frakciózóban akart állásfoglalásba érte az én frakciómat, nem engedtek szavazni sem, nem engedték kifejtsük az álláspontunkat, és ez a demokrácia ellen megy. Aztán nem volt tolmácsolás. Mindig, mindig a sor végén állunk a tolmácsolási szolgáltatások tekintetében is. Holott ma reggel sokszor rámutam a meghallgatásra, mennyire fontos a megszakbizottságunk a demokrácia működésében, a gyakorlatban azonban ez nem valósul meg. Elnök, biztosíthatom arról, hogy igyekszek, igyekszünk majd több időt szervezni a koordinátíró ülésre, és jobb ö, ö, időszakaszba helyezni azt. Én legalább annyit szenvedek ettől, mint ön, mert nem jó időzavarban lenni fontos üléseken, és Péter, tiéd a szó most, és ezt nagyon járak. Inkább ügyrendi kérdés, mert hogy egy kicsit nyugtalanná válok lassan. Nem, hogy a szakbizottság elnöke e, e, e, vitatkoznak, aztán nincs idő a koordinátorok ülésére. Saját hibánk az, ha nem szervezzük meg jól az időt, vagy késéssel kezdünk, aztán ha késsel kezdünk, kiszaladunk az időből. Ugyanakkor születtek ott döntések egy, egy sor kérdés írásos eljárásba tereltünk, ám az nem megy, hogy ma a koordinátorok ülését újra megnyitjuk olyanok részéről, akik nem vettek részt a koordinátorok ülésén. Ott lehet, hogy feltett tenni a kérdéseket. A szóbeli kérdés volt az első lépés, állásfoglás most nincs, arról később döntettünk. Ezt tegnap elhatároztuk, hogy ilyen szakaszokban haladunk. De az nem jó, hogyha a korábbi döntéseket töröljük, újra megnyitjuk, aztán megint kiszadunk az időből, megismételjük a munkát. Az elnöknek kell döntenie, ám többször elmondtam, előfordult már, hogy volt egy koordinátorok ülése, döntéseket hoztunk, és a döntéseknek pusztán ismertetésére lett volna szó, ám mégis megnyílt a vita, és újra kellett mindent tárgyalni írásos eljárásban tájékoztatjuk a döntésekről, a zöldek erre reagálhatnak, és a szakbizottság elnöke kell majd az egyhangú többségek alapján határozzon. De az lassan már fáj, hogy újra és újra a koordinátorok ülését nyitunk meg és viszünk végig. Az ombudsman kint vár, az éves jelentését meg kell vitassuk, mint mondottam, a többi nyitváló kérdés írásos eljárásban lehet már rendezni. I, agree with Peter. Egyetértek Péterrel, tovább kellene lépni a következő napi rendi pontra, és zavarónak találom, hogy megpróbálják így megzavarni az ülést. A tegnap jelenlévő koordinátorok nagy többsége nincs is itt, tehát lehetetlen ilyen körülmények között megvitatni az érveket. Úgyhogy a következő koordinátorok ülésén tegyük ezt meg, most pedig haladjunk már tovább a napi rendjel, mert most erre nincsen lehetőség, se alkalom, sem értelme ezt a vitát folytatni. Elnök, ez igaz. Tehát ezeket a témákat írásos eljárás során kezeljük, és meg fogok próbálni a jövőben ennél sokkal jobb időkereteket összeállítani. Kérem, hogy akkor most mindenki lapozzon egyet, és mindenki gondoljon rá, hogy ki a következő vendégünk, teljes átláthatóság honolít. ez a legőszintébb szakbizottság, mindenki kiabál, mindenki veszekszik egymással, de tulajdonképpen vég, végül is nagyon jó, nagyon jó együttműködő a hangulat, és a, én úgy gondolom, hogy ez így pozitív. Először is William Denston Powell-t üdvözlöm, aki a Velszi, petíciós, Velszi Parlament Petíciós Bizottságának vezetője. Köszöntjük Önöket ezen az ülésen is. Meghallgatták a meghallgatást is, örülök neki. Most pedig meg is, fogom, meg is szeretném adni önnek a szót, viszont el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Ombudsman, aki történetesen ír, kint várakozik, valószínű neki is sűrű a napirendje, úgyhogy én úgy gondolom, hogy esetleg neki adjunk először szót, illetve lehetőséget, és utána kommunikáljunk egymással. Nagyon örülök, hogy itt vannak minden esetre, és szeretettel várom az önökkel folytatott jövőbeni együttműködést. Most pedig megkérem, hogy valaki hívja be Emilit. So, most welcome, Mrs. O'Reilly, for... Üdvözöljük Önt, O'Reilly asszony, a Petíciós Bizottság nevében. Az Európai Ombudsman éves jelentése az ön első olyan jelentése, ahol megválasztása után egy teljes évi tevékenység tükröződik, ugye tavaly választották meg úgyhogy gratulálunk a választásához is, és az éves jelentéshez is. Már maga a borítókép is érdekes, igen, elgondolkodtató mindannyiunk számára. A jelentésben ombudsman e, elégedettségét fejezi ki az átláthatósággal kapcsolatos vizsgálattal, ami a tétipet illeti, és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat valamint támogatja azokat a törékvéseket, amelyek az Európai Unión belüli lobbizás átláthatóságára vonatkoznak. Sok vizsgálat történt ezekben a témákban, az Európai Bizottság egy szakértői csoportot is összeállított, és ezen belül a forgóajtó jelenséget is megvizsgálta. A petíciós szakbizottság az ő ombudsman éves jelentéséről készíteni fog majd egy jelentést is, tehát a 2014-es tevékenységről. De most megadom ombudsman asszonynak a szót. És köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen Wikström asszonynak az üdvözlő szavakat, mindenkinek jó napot kívánok, köszönöm, hogy elhívtak, és különösen nagy örömmel látom, hogy az első valódi éves jelentésemet pontosan akkor tudom, be tudom mutatni, amikor már valóban egy éve tevékenykedem ebben a tisztségben. Talán hallották, hogy az egyik fontos feladatom az volt, hogy a saját kezdeményezésű vizsgálatokkal foglalkozzam. Természetesen a személyes panasztételekkel is foglalkozom, de úgy gondolom, hogy fontos olyan témákat találni, amelyek rendszer szintű visszaélésekre mutatnak. Erre fogok majd koncentrálni a prezentációmban is, hiszen az elmúlt éves tevékenységem nagyon nagy részét ezek képezték. Nagyon röviden így lehet áttekinteni 2014-et, ezek voltak a legfontosabb események Például augusztusban a TTIP átláthatóságával kapcsolatban volt egy vizsgálat, aztán júliusban az európai intézményeken belüli informátorokról volt vizsgálat, szeptemberben a forgóajtó jelenség, a, az vezető tisztviselők magán ágazatokba való átvándorlásáról, E, itt ezzel kapcsolatban egy különösen fontos átláthatósági ügy volt, amelyet az LKB az ír pénzügyminiszternek küldött, és októberben aztán ezzel párhuzamosan a tagállamokban is indítottunk vizsgálatot a Frontex ügyben. Ezek a tavalyi számadatok, amelyek igazából nem változtak túl sokat, körülbelül 23 ezer polgár ügyét segítettük, leginkább a weboldalunkon található interaktív eszközök lehetőségével. Sokan azzal a panasszal jönnek, hogy a saját nemzeti hatóságaikkal nem tudnak megfelelően kontaktust teremteni. Ebben segítettünk nekik, akár a saját ombudsmanuk, akár a petíciós bizottságaik, vagy az EU-s ügynökségek felé tudtuk őket elári, elirányítani. Célunk az, hogy aki hozzánk fordul, mindenképpen személyes választ kapjon, és mindenkinek tudjunk lehetőség szerint segíteni. A formális vizsgálatokról szólva 342-t nyitottunk meg ezek közül 2014-ben, és 400-at zártunk le, de ez körülbelül ugyan e, ilyen arányú volt már az elmúlt években is. Ezek a legfőbb intézmények, akikkel kapcsolatba kerültünk a panasztételek e, során, természetesen az európai e, intézmények a, képviselik a legnagyobb részét. Ezeknek nem azért, mert rosszul működnek, hanem azért, mert annyira átláthatatlanok és bonyolultak a szabályok, eh, hogy az Európai Bizottság képviseli itt a legnagyobb részt, aztán az Európai Gyógyszerügynökség, és néhány hasonló ügynökség, aztán az EPSO, amikor, amely ugye az európai intézményeknél vállalt állásokkal foglalkozik, és aki ezzel kapcsolatban rossz tapasztalatokat szerez, az hozzánk jön. Külszolgálat, ezzel kapcsolatos adminisztratív kérdések, missziókkal kapcsolatos kérdések Európa több részén, aztán Európai Parlament és a csalás elleni hivatal, az OLAF, ezek voltak a legfontosabb intézmények. Aztán a megfelelés. 2013-ban <clears throat> ugyanez volt az arány, mint 2014-ben. 80 százalékban megfelelést tapasztaltunk, és 20 százalékban tapasztaltunk nem megfelelést szeretném ezt is javítani azért, mert egy sor olyan tagállami ombudsmani intézmény van, ahol 90%-ot is eléri ez a szám. Szeretném, hogyha 80-ról mi is egy kicsit följebb tudnánk, tudnánk kúszni, 90 felé. A legnagyobb probléma az átláthatatlanság kérdése, az embereknek, polgároknak nem mindig adnak hozzáférést a feljegyzésekhez. A lobbizás átláthatósága például erre egy jó példa. A bizottság különösen bizottságot felszólítottam, hogy ezt ezen sokat dolgozzon, és ez év elején indítottak is el kezdeményezéseket erre vonatkozólag a biztosak és kabinetjeik, valamint a főigazgatók lobbistákkal folytatott tárgyalásait tárgyalásainak átláthatóságát javítani kell, sőt a lobbistáknak is nyilatkozniuk kell, hogy nevüket megengedik-e, hogy nyilvánosságra hozzák, hiszen azért az is fontos kérdés, hogy valaki egy egy szervezet képviseletében tárgyal, aztán az adatvédelemmel kapcsolatban is fontos kérdések voltak. Nagyon könnyű lenne olyan szabályt alkotni, hogy ha valaki szeretne a bizottsággal lobby tevékenységet folytatva tárgyalni, akkor mindig hozzá kell, hogy járuljon a nevének a közzétételéhez. Lehet, hogy ez majd azt jelenteni, hogy a szervezetek kicsit alacsonyabb rangú képviselőket küldenek. Minden esetre a bizottságnak szüksége van arra, hogy a különböző véleményeket megismerje, amikor egy jogalkotási javaslatot elkészít, de nagyon fontos, hogy átlátható legyen mindez. Aztán a forgóajtó vizsgálat, ami folyamatban van, várjuk a bizottság végleges reagálását egy ajánlásra, amelyről szerintem önöknek korábban is beszámoltam már, ami arra vonatkozik, hogy amikor vezető tisztviselők elhagyják a bizottságot, és a magán gazdaságban valahol elhelyezkednek, akkor az lehet, hogy valahol összeférhetetlenséget jelent tehát kellene egy olyan, olyan nyilvántartás, amelyben lehet látni, hogy ki milyen szerepben, mikor dolgozott a bizottságnál, és hogy van-e valami korlátozás azt illetően, hogy, a, hogy dolgozhatnak-e valahol a magánszektorban és ezzel kapcsolatban jelentéstételi kötelezettség is van. A bizottság tehát erre egyelőre azt nyilatkozta, hogy az év folyamán majd készítenek is egy ilyen jelentést. A lobby tevékenység átlátos, átláthatósága <clears throat> ezzel kapcsolatban is készül dokumentum, külön bizalmas információ védelme ennek a lényege mindenféle kommunikáció történik a parlament, személyek, vállalatok között is. Én arról a helyzetről beszélek, amikor a hozzáférés nem kiegyensúlyozott az LKB e elnökének, Mário Dráginak nemrég írtam egy olyan magán találkozó ügyében, amelyet Londonban szerveztek meg, és ahol az LKB egyik igazgatója akaratlanul piaci gazdasági szempontból érzékeny információkat hozott nyilvánosságra, és megkérdeztem, hogy ez hogy lehet, és hát azt mondta, hogy egyszerűen egy beszédben valami administratív hiba miatt előkerült ki egy információ, mint ahogy azt a másnapi közzététel el, során elhatározták, úgyhogy fognak ez, ez ügyben is lépéseket tenni, hogy ilyenek ne történhessenek meg a jövőben. A stratégiai vizsgálatokra is új figyelem fog majd irányulni. Kis iroda vagyunk, 65-en vagyunk, és úgy gondolom, hogy etikai kötelességem az, hogy a forrásaimat minél nagyobb mértékben maximálisan kihasználjam. Úgy gondolom, hogyha csak személyes panaszokkal foglalkozom, az nem elég. Én úgy gondolom, hogy fontos az is, hogy a rendszer szintű visszaélésekkel foglalkozzunk. Egy olyan területtel, dolgozom, eh, ami aztán tovább gyűrűzhet, és a hatása ki eh, érezhető sok személyes ügyben is. Aztán tavaly az átláthatóságról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban, ami a TTIP-el eh, összefügg. Ugye tudjuk, hogy ezzel hogy, hogy itt milyen sok érintett van a politikai és a civil társadalom részéről is. Minden esetre ezzel a témával foglalkoztam, és a munkám, valamint az önök munkájának eredményeképpen most a bizottság sokkal aktívabban ö, ö, jelenteti meg és teszi közzé a téti tárgyalások anyagát. Amikor az EU és az USA egyetért egy bizonyos szöveggen, illetve egy bizonyos állásponton, akkor születik egy konszolidált szöveg, és azt közzéteszik. Mondjuk néha vannak eltérések a között, hogy az EU mit szeretne nyilvánosságra hozni, illetve az USA mit szeretne megjelentetni. Minden esetre az a biztossal egyetértésben úgy gondoljuk, hogy az e- Európai Unióról szóló szövegek az Európai Unió jogszabályainak értelmében azoknak megfelelően kell, hogy megjelenjenek, de hogyha az USA-nak van valamiféle ellenvetése, akkor azt is igazságos módon figyelembe kell vennünk. Frontex a frontex kapcsolatban is voltak, ahogy mondtam, vizsgálatok. Jövő héten lesz majd ezzel kapcsolatban egy közös meghallgatás a PETI és a LIBE szakbizottságokkal. Ez egy különös, különleges jelentés volt, még az elődöm kész, kezdte el. Egy ajánlásról van szó, amely arról szól, hogy a Frontex az többi ügynökséghez hasonlóan kell, hogy rendelkezzen egy panasztételi mechanizmussal. Tehát a, akik úgy gondolják, hogy nem részesültek megfelelő bánásmódban, vagy visszaélések érték őket, emberi jogi sérelem történt, akkor valahol ez emiatt panaszt tudjanak tenni. Nagyon sokszor a tagállamok felé tesznek ilyen panaszokat, de mivel az Európai Unió képviselői szokták általában el, elkövetni ezeket, ezért jó lenne, hogyha lenne egy központi hely is, ahová tovább küld, tudják küldeni, tudnák küldeni. Aztán az illegális bevándorlók visszatérítésével, kényszer visszatérítésével kapcsolatos ügyek, ugye a nagyon sok bevándor, nagyon sok menekült, aki eh, idefelé úton megfullad, tengerbe fullad, akkor a probléma ez, hogy a, tavaly elindítottam egy ilyen visszaküldési vizsgálatot, tehát például, hogyha Spanyolország úgy dönt, hogy bizonyos menekülteket visszaküld, vagy az Írország, vagy az Egyesült Királyság teszi ezt, akkor Frontex ezt koordináltan szervezi meg, és egy Frontex tisztviselő mutatott nekünk egy videót egy ilyen repülőgép járatról, amely bizony nagyon sok emberi jogi kérdést vetett föl az én fejemben, és ezért kérdeztem meg, illetve kértem meg néhány ombudsman kollégámat néhány tagállamból, és megkértem őket, hogy indítsunk el egy ilyen közösen végrehajtott vizsgálatot. A spanyol, a lengyel, a holland és más ombudsmanok különben saját vizsgálatot is tartanak ebben az ügyben, és nem sokára lesz majd egy ülésünk, ahol a tagállami ombudsmanokkal találkozom, ők saját jelentést is fognak írni ebben az ügyben. Tehát az ajánlás az az volt a Frontex felé, hogy valahogy harmonizálják annak a módját, hogy például a terhes nőkkel való bánásmód, vagy a gyermekek helyzete, akiket vissza, kell, vissza kívánnak küldeni származási országokból, illetve országokba, illetve más ügyekben legyenek olyan minimum követelmények, amelyeket minden tagállamnak be kell tartani, és hogy legyen Frontex által koordinált utaztatás amely remélhetőleg biztosítja a megfelelő szintű bánásmódot is. Aztán itt volt egy másik vizsgálat, amit az Európai Polgári Kezdeményezésről csináltunk. Ez nem arról szólt, hogy elfogadjuk-e vagy nem, hanem arról, hogy a bizottság hogy kezeljen egy ilyet, és hogy hogy reagáljon a polgárok felé mit tegyenek, amikor úgy, ha úgy döntenek, hogy elutasítják ezt a kezdeményezést, akkor ezt hogy kommunikálják azok felé, akik beadták. Illetve arról is szólt, hogy hogy kellene megvizsgálni egyáltalán az adott kezdeményezés körülményeit, és hogy kell ezt az egész munkát végezni. Ezzel kapcsolatban is készítettem ajánlásokat, és azt hiszem, hogy Timmermans elnök helyettes megérti, és tudatában van annak, hogy túlságosan és jogászos volt az a reakció néha, amit a bizottság az ilyesfajta polgári kezdeményezésekre adott. Ezen változtatni kell, tehát a polgárok felé, a beadó polgárok felé irányuló kommunikáción kell igazából javítani. Aztán ez a következő, ez nem kapcsolódik igazából 2014-hez, csak beszélni szeretnék egy új vizsgálati kezdeményezésről, amely a háromoldalú tárgyalások átláthatóságáról szól. Az elmúlt 18 hónap alatt, másfél év alatt hivatalos panaszt nyújtottak be nagyon sokan hozzánk, hogy nem elég az átláthatóság a három oldal tárgyalások folyamán. Hát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ki vannak zárva a jogalkotói folyamatból, aminek sokkal átláthatóbbnak kellene lennie. Úgyhogy nem azt vizsgáljuk, hogy ki hibázott, ki nem. Gyakorlatilag a parlament és a tanács vonatkozásában a szándékunk az, hogy a háromoldalú tárgyalások átláthatóságát megvizsgáljuk, Írtam a tanács, a bizottság és a parlament elnökeinek, és azt kértem tőlük, hogy általános információval lássanak el először, hogy mennyire hozzáférhetők az adatok, a nyilvántartások az egyes folyamatok során. Hangsúlyoztam, hogy nem akarok beleavatkozni az ő dolgaikba, csak egyszerűen az átláthatóság szempontjából vizsgálódom. Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Elnök asszony, nagyon köszönöm, hogy ezt a rendkívül érdekes beszámolót ismertette velünk. Mindenkinek melegen ajánlom, hogy olvassa el. Most pedig akkor lehet kérdezni, Valenca úr az első parancsoljon. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, asszonyom, mindig nagy öröm, hogy végighallgatom önt, mindig nagyon sok ötletet kapok öntől, és mindig az a cél, hogy a demokrácia normáit, az állampolgárok részvétel lehetőségeit javítsuk. Van azért kérdésem önhöz. Először is, az Európai Bizottsággal kapcsolatban volt a legtöbb ilyen vizsgálódás. Mit lehet még tenni annak érdekében, hogy az Európai Bizottság döntéshozó folyamata átláthatóbb legyen, anélkül, hogy a közbiztonságot sértené, illetve az Európai Unió tárgyalási álláspontját. Milyen kihívásokkal kellett megküzdeni a 2014-ben az EU intézmények kapcsán, hogy nem feleltek meg az ön javaslatainak? Ez az első kérdésem. A második. Az éves jelentés adatai alapján rendszeresen csökken a panaszok száma, ami az, az Európai Ombudsman hatáskörén kívül van. Ez vajon miért van? Pozitív módon kéne ezt értékelni? Harmadik kérdés. Csak angolul áll rendelkezésre a weboldal, mindig fölteszem ezt a kérdést. Lesz olyan része, ami az összes hivatalos nyelven rendelkezésre áll majd? Legutóbb is ezt kértük. Végül nagyon sok jegyzett panasz átkerült az Európai Ombudsman más hálózataiba. Vannak olyan mechanizmusok, amelyek aztán utána nyomon követik ezeket a panaszokat, hogy mi történik velük? Köszönöm szépen. Terik Ábrász úr, parancsoljon. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, nagyon köszönöm, hogy megosztja velünk munkájának eredményét. Egy nagyon rövid kérdésem van. Ön azt mondta, hogy 80% a megfelelés. Mi a helyzet a 20% nem megfeleléssel? Nem történik semmi? Amikor nem reagálnak a javaslataira, amikor nem csinálnak semmit, nem reagálnak. Nem történik semmi? Mert ez tényleg fontos, még az ön hatóságai számára, és az ön ö, tekintélye miatt is, mint ombudsman. Köszönöm szépen. Más nincs a listámon, vagy esetleg valakit kihagytam. Péter jár. Csak egy rövid kérdés. Először is köszönöm, hogy eljött, hogy itt volt, és köszönet a vitáért, és köszönet a támogatásért. Említette az átláthatóságot a TTIP kapcsán és keretében közösen igyekeztünk javítani a helyzeten, mi képviselők is. A közvita eredményeképpen, amelyben ön is részt vett, mi képviselők először eléggé elégedetlenek, nagyon elégedetlenek voltunk, mert a parlamenti képviselők kevéssé fértek hozzá a dokumentumokhoz, ezt aztán orvosolták, be tudtuk menni a zárt szobába, meg tudtuk tekinteni a dokumentumokat, ez nagy előny, akkor, hogyha a lakossággal a TTIP-ről kell eszmét cserélnünk. Azért lenne még egy kérdésem az átláthatóság ügyében. Valensz a kollega is említette, ugye az ellenérv mindig az, hogy az adatvédelem, a, a magánszféra védelme kell érvényesüljön, és hát a határok, ha ütközünk itt, akkor persze értem én, hogy az átláthatóságnak megvannak a maga határai, tehát az olyan, mint egy mérleg két serpenyője, lehet így meg úgy látni az egyensúlyt, lehet kap, vannak olyan panaszok, akkor is, ha az adatvédelem nem érvényesül, sok az adatvédelmet az áthatóság ellen oldalának tekintjék. Tekintik mégis köszönöm, hogy az áthatóság kezdeményezést támogatta, mert a dolgok akkor lesznek, még az unalmas dolgok is, akkor lesznek izgalmasak, hogyha titkolják őket. Úgyhogy sokszor a az áthatóság segít, akkor is már, hogyha az elején érvényesül, és elosztatja a gyanút olyan dolgok felett, amelyek nem is gyanúsak. Köszönöm. Mrs. Valina. Valina asszony. Sí, gracias, Presidenta. Buenas tardes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot. Inkább, inkább, inkább gratulálni szeretnék, mint kérdezni nagyon bátor jelentéséhez. Mert pontosan ez az, amit az állampolgárok akarnak. Átláthatóság, világos megfogalmazások. Az a tény, hogy ön foglalkozik az átláthatóság hiányával, a lobbizás jelenségével, azzal, hogy a lobbisták könnyen tudnak, túl könnyen tudnak, könnyebben tudnak kapcsolatba lépni politikusokkal, mint a rendes, vagy a, a mindennapi állampolgárok. Tehát ezeket a lobbyistákat senki sem választotta meg, mégis könnyen hozzáférnek a, a képviselőhöz. Úgyhogy a forgóajtó jelenség nagyon helyesen hívja fel a figyelmet. Abszolút elfogadhatatlan a helyzet. Spanyolország a legrosszabb tanuló ebben a pacsorban, úgyhogy feltétlenül fel kell hívnunk a figyelmet, figyelmet erre a jelenségre. Tudnék, e, alása a politika és a politikus hitelességét, meg az intézményekét is. Ezért van az, hogy például az európai parlamenti választásokon a legutóbb kevesebb mint 50% ment el szavazni. Kérdésem van, vajon milyen mértékben követi az Európai Bizottság az, az ombudsman jelentésben foglaltakat? Peter asszony? Dziękuję Pani Rzecznik. Rzeczywiście sprawozdanie... Köszönöm. Jelentése valóban nagyon érdekes olvasmány. Egy kérdésem volna. Különösen a jelentés egy pontja keltette fel az érdeklődésemet, az, hogy nincs megállapodás arról, hogy azok nevéről tájékoztást adnának, akik az Európai Bizottság képviselő, tisztviselővel kapcsolatba lépnek. Ismét-ismét felmerül ez. Ezek nem magán megbeszélések, hanem formális hivatalos találkozók. Miért ne szakpolitikák íródnak íródnak át, módosulhatnak ezen megbeszélések alapján, amelyek a, a, az EU és harmadik államok, vagy EU tagállamok ügyeire lehetnek hatással. Tehát a kötelességüket végzik ezek az emberek, a e tisztviselők, e tárgyalások során nem lehet adatvédelmi jogszabályok mögé bújva ö, megtagadni az információt, hogy kikkel tárgyalnak. Az adhatóság megköveteli, hogy minden bármely administratív cselekvés vagy, vagy lépés résztvevőiről tudhassunk. Tehát ez egyensúlytalanságot teremt, vagy minden átlátható, vagy semmi. Ez így működik. Kérdésem azt tehát, hogy mi az a, a magyarázat, e formális magyarázaton túl arra, hogy titkolják, vagy titkosítják ezt az információt. Itt nem magánszemélyek magánbeszélgetésről van szó, hanem vállalatokat, érdekeket képviselő emberek találkoznak bizottsági tisztviselőkkel, közügyekről van szó. Thank you, Mrs. Auken. Köszönöm szépen, Auken asszony. Először is köszönöm szépen Emily munkáját. Nagyon jó munkát végez, és hát kíváncsi vagyok, hogy hogy fogja túlélni, hogy fog kijönni ebből a, ebből a harcból. Ö, volt egy Chaplin film, amikor Chaplin egy nagyon nagy, de, nagy, nagy emberrel harcolt, és rohangált körülötte egy ilyen testes egy testes medvével harcolt, és rohangált körülötte, hogy elkerülje, hogy megharapja őt. Szóval valahogy így képzelem el az ön harcát is az átláthatóság témájában. Na most a három oldalú tárgyalások során tapasztalható. Azt mondja, hogy nagyon kiegyensúlyozatlan ez az átláthatóság, mert a tanács annyira bezár. És elgondoljuk, hogy ugyanakkor mennyire ki vagyunk téve a lobbisták befolyásának, akkor ugye úgy gondolom, hogy az eljárás során, a tárgyalások során a parlament helyzetét nagyon meggyengíti az, hogy ha a lobbisták minden oldalról támadnak minket, tehát lehet, hogy úgy kéne ezt az egészet elrendezni, hogy a, a mi álláspontunk, ez a mi helyzetünk kicsit biztos, biztonságosabb lenne, és ennek az átláthatóság jó eszköző, eszköz, eszköze lenne, de nem a tanács, tanács szerint. A tanács ez, ettől elzárkózik. Én megértem azokat, akik így nyilatkoznak az én frakciómból. Thank you very much, and that concludes my list. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Ennyi volt. Ja nem, bocsánat, még van egy képviselő asszony, Peszerre asszony, parancsoljon. Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm önnek is, Oráli asszony, hogy ismételten eljött hozzánk. Nagy öröm önt itt látni. Én egy éve dolgozom itt az új parlamentben, és nagyon örülök, hogy második jelentését olvashattam, és annak is, hogy itt voltam, amikor eljött hozzánk. Az intézményközi kapcsolatokról szeretnék szólni az EU-n belül. Megváltozott ö, valamilyen mértékben a munkája? Egyáltalán? mert van egy alelnök, akinek igen nagy a portfóliója. Timmermans úr foglalkozik az állampolgársággal, és ez újdonság. Ez valamit változtat a korábbi helyzeten? Ugyanis most egyértelműen láttuk, hogy az európai ombudsman kéz a kézben együtt jár a petíciós bizottsággal, mert mindannyian segíteni szeretnénk az állampolgároknak. Úgyhogy nem tudom, van-e referenciapont a bizottságon belül is, ami az állampolgárságot életi. Tehát most, hogy van ilyen személy, ez az önmunkáját valamilyen módon megváltoztatta? Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm én is O'Reilly asszonynak, és ugyanakkor gratulálok is önnek ehhez a jelentéshez. Nagyon sok gondolatot ébreszt, lelkes, hangú, és tényleg azt tűnik ki belőle, hogy az állampolgárok mellett áll, hogy segítsen megoldást találni bármilyen problémára. Úgyhogy örülünk is annak, hogy együtt dolgozhatunk önnel, és büszkék is vagyunk rá. Ami a rendszerességet illeti, például az átláthatóságról, tényleg szeretnénk a továbbiakban részletesebben is beszélni erről a témáról önnel. Ami például az ECI illeti. To invite also failed ECIs. A polgári kezdeményezésekre gondolok itt. Gyakorlatilag nagyon sok energiát fektettek az emberek ebbe, hiszen majdnem egy millió aláírás gyűjtöttek ebben a témában, úgyhogy ezt ki kellene aknáznunk, és dialógust, eszmecserét folytatni erről velük. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy együtt volt velünk, és most megadom önnek a lehetőséget, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm, Viktor asszony, köszönöm a kedves szavakat, én magam is nagyon nagyra értékelem, akár csak kollégáink. Fadesza úr, köszönöm a kérdéseit. Először a fordítással kezdeném, és most, ahogy beszélünk, minden tolmácsolásra kerül minden nyelvre, amilyen gyorsan csak lehet ami az átláthatóság növelését illeti. Már korábban is említettem, fantasztikus lehetőségek lesznek az elkövetkezendő négy év során arra, hogy az átláthatóságot tényleg komolyan növeljük az EU összes intézményében, ugyanis úgy gondolom, hogy egyre nagyobb az igény általában az emberek részéről a nagyobb átláthatóságra, és főleg a gazdasági összeomlás, a recesszió kapcsán, ez nagyon sok embert érintett. Szeretnék tudni, hogy az intézmények hogy működnek, hogyan születnek a döntések. Ez is nagy lökés számukra. És a bizottság is tudatába ébredt ennek, nagyon sokat beszél az átláthatóságról, ott fönt nagy értékként lebeg a szeme előtt, és pontosan ezért szeretné, hogyha megítélnék azt is, hogy milyen szintű átláthatóság tapasztalható náluk. Ami a szakmai kérdéseket illeti. Nagyon sok ö, mindent hallottunk arról, hogy a 1049-es rendeletet ö, módosítják. Nem tudom, hogy most mi a helyzet ezzel. Nyilván a parlamentnek is a más és az egyéb intézményeknek kell ezt eldönteni. Na most, ami a mandátumon kívüli panaszokat illeti és annak visszaesését, a kollégáim nagyon sokat dolgoztak az elmúlt évek során annak érdekében, hogy lenyomják ezt a számot. Van egy interaktív útmutató, amelynek segítségével remélhetőleg az emberek legtöbb esetben könnyen látják azt, hogy a panaszuk az Európai Ombudsmanhez kell, hogy eljusson, vagy sem. De mielőtt ezt a posztot elkaptam, megkaptam, az ombudsmenek hálózatán keresztül is tudatában voltam annak, hogy ez óriási probléma, és szerettem volna csökkenteni ennek a számát. A panaszok továbbítása, ez mi is volt? Igen, tudom már. Igen, folyik a nyomon követés, bár nem igazán hivatalos módon, amikor továbbításra kerülnek, ez azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolat áll fönn közöttem, illetve a nemzeti ombudsmanek között, a kollégáim között találkozunk a hálózaton keresztül, szemináriumokon, egyéb rendezvényeken, úgyhogy szemmel tartjuk ezt a dolgot. Bár hivatalos mechanizmus nem létezik egyelőre. Nincs itt, aki a kérdést feltette. Tehát a 20%-os aránya panaszok körében, amit nem fogadunk el. Igen, én magam vizsgálom ezeket meg. Már a kezdetek kezdetén elmondtam, még a meghallgatás során is, hogy ezt ki szeretném deríteni, csökkenteni szeretném ezt a számot. Azt hiszem, hogy kicsit direktebb vagyok, közvetlenebb az intézményekkel is, több ajánlást, útmutatást, javaslatot fogalmazok meg, és az intézményekkel való interakció során kicsit határozottabb is próbálok lenni. a tanácsban, a bizottságban és a parlamentben is már két magas szintű ülést szerveztem az átláthatóság témájában, ahol igen kollaboratív módon próbáltuk megvitatni a konkrétumokat, azon területeket, ahol úgy tűnik, hogy rendszeresen nem értünk egyet. Nem azon a szinten, hanem általában magá azon a, azon a szinten, ahol nagyon sokat dolgoznak az emberek, és én is kollégáimmal együtt. Úgyhogy igyekszem csökkenteni ezt a 20%-ot. Járó adatvédelem. Igen, megint csak gyakran elmondtam már, hogy meglepett amikor ide Európába érkeztem az intézményekhez, hogy milyen gyakorta hallom azt, hogy az adatvédelmet legalábbis szerintem arra használják fel, hogy ne átlátható módon járjanak el. Mert az adatvédelmi eljárásra vonatkozó rendeletben mindig is van lehetőség, hogy a közérdeket figyelembe kell venni, még akkor is, amikor a magán érdekek állna, forognak kockán. Említettem néhány konkrét esetet is, az egyik a forgóajtó eset. Javaslatom a bizottsághoz az volt, hogy tegyenek fel az internetre egy olyan jegyzőkönyvet, vagy jegyzéket, amihez mindenki hozzáférhet, nevekkel, stb. stb. Aztán ott volt az adatvédelmi eset, amikor is a bizottsági átláthatósági kezdeményezéshez gratuláltak, amikor Dicabonné biztos és a főigazgató esete merült fel, de ahogy említettem, attól függ, hogy kik jönnek hozzájuk, hogy ezek a nevek nyilvánosakká válnak-e, avagy sem. Nem tudom, hogy ez helyes-e, hogy még valaki említette, ezek végül is nyilvános ülések, nyilvános rendelkezések, úgyhogy ennek is nyilvánosnak kell lennie. Velina asszony, forgóajtók. Egyetértek. Főleg, amikor egyértelműen kitűnnek a médiákból, akkor ennek tényleg eléggé káros a hatása az intézményekre nézve. Azt gondolom, hogy nagyon fontos is mindez azok számára is, akik az intézményeknél dolgoznak. És azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok javaslatomat támogatták, mert nagyon sokan büszkék arra a munkára, amit végeznek, és amikor olyan esetek merülnek fel, amikor valaki nem úgy viselkedik, ahogy kellene, ez nagyon sok kárt okoz, úgyhogy ezt bizony ellenőrizni kell, ez a célja ennek a ö, vizsgálódásnak. Pitella úr, igen, ö, már beszéltem erről a bizottsággal, és egyetértek, nagyon fontos, része ez az átláthatóságnak, amikor a racionalitása kérdezett rá a zárt ajtók mögötti dolgoknak, hát nem tudom, ez ilyen kulturális kérdés. De itt több kultúra találkozik, úgyhogy az emberek könnyebben elfogadják ezt, úgyhogy valószínűleg ezt kellene inkább a közférában, közpénzek miatt tenni, de más kultúrából jövők másképp látják. Én úgy gondolom azért, hogy a kultúra egy bizonyos irányba halad, és talán idővel, talán nem forradalomnak, hanem fejlődésnek nevezném ezt. Majd még itt a parlament és a bizottság keretein belül is jelentős előrelépés lesz ezen a téren. Áken asszony. Igen, szemben a kis irodával van a nagy iroda. Igen, én kis iroda vagyok, de ott van a parlament és önök azért elég nagy irodának minősülnek. Igen, hát mi csak 65-en vagyunk, én meg egy vagyok. Az előze, elődeimnek köszönhetem, hogy végül is ö, ö, megfelelő súlyjal ö, ö, nyomunk alatban. Nagyon örülök, és büszke vagyok arra kapcsolatra, ami kettőnk között kialakult, mert én nem tudok jól dolgozni, remélhetőleg egységes támogatása nélkül a parlamentnek, és Viktor asszony is elmondta, hogy ez mennyire fontos. Megjegyeztem, amit mondott, feltérképezést, illetően a három oldalú egyeztetésekről. Azt hiszem, hogy azt javasolja, hogy ha túl sok az átláthatóság, akkor a labisták látják, hogy ki mit gondol, és akkor terrorizálják önöket azok az emberek, akik legitim módon szeretnék érvényesíteni azt, amit gondolnak. De ahogy már korábban is említettem, az átláthatóság cél nem az, hogy kárt okozzon, nem csak ö, önmagáért jön létre. Amikor én próbálok nyomozni, akkor mindig a célom az, hogy nézzük meg, mi történik itt. Mi az, ami tényleg folyik, és mi a helyes mit érdemes nyilvánosságra hozni. Az átláthatósági rendszer nem helyes, vagy ha rosszul kerül végrehajtásra, akkor kárt okoz. Ez a probléma, hogyha túl korán, vagy egyáltalán adatokat nyilvánosságra hozunk. Úgyhogy először puhatolózunk, és megvizsgálunk két három oldalú egyeztetést, nem azt, ami most éppen folyik, mert nem volna helyes abba belefolyni, az már önmagában azt jelenteni, hogy az egész dologban mi is részt veszünk. Két már lezárt három oldalú egyeztetést választottunk ki, hogy megnézzük, hogy hogyan is néznek ki, e, és ott milyen adatokra lelünk. A kérdés, igen, igen, igen, a következő kérdés, arra irányult, hogy megváltozott-e a munkám. Timmermans alelnök úr megjelenésével. Úgy fogalmaznék, hogy segített, mert így nagyobb horderejű dialógust kell folytatnunk, és ez hasznos számomra is, hiszen tudom, hogy hogyan gondolkodik, és segíthetek neki abban is, hogy felfedezze, hogy mi mire gondolunk. Úgy gondolom, hogy ez egészséges, pozitív hatása volt egy csomó olyan vizsgálódásra, amit folytattunk. Köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer, és mindezek, akik most jöttek meg, nekik mondom, hogy olvassák, forgassák ezt az éves jelentést. Hasznos. Szokatlan is abban, hogy tele van humorral, Twitter idézetekkel, úgyhogy egy szokatlan, élvezetes, jó jelentés. Szeretnénk gratulálni hozzá, és várjuk az önökvel együttműködést. Szóval, thank So. So. No, üdvözlöm Önöket szavazni fogunk. Arra bátorítom önöket, hogy vegyék elő a szavazókártyájukat, tegyék be a gépbe. Most viszont várnunk kell 4 óra 20-ig. Akkor indul a szavazás hivatalosan, úgyhogy mindenki készüljön fel, és tartjuk egy kis szünetet, 20-kor folytatjuk. Okay, so it was nice. Azt hiszem, hogy eh, kellemes volt egy rövid szünetet tartani. Remélem, hogy mindenki készen áll most a szavazásra. Az Európai Polgári Kezdeményezésről tartunk először szavazást. Beatrice Becerra a e, jelentés előadója. Összesen tíz kompromisszumos eh, módosítót eh, állított össze Hannan úr szeretne felszólalni még a szavazás előtt. Tessék, megadom a szót. Uh, thank you, Madam Chairman. No. Köszönöm szépen, elnök azt hogy Nem akarom húzni az időt, csak azt szeretném elmondani, mennyire nagyra értékelem azt, hogy az európai eh, eh, személyi igazolvány eh, kérdését mi korábban ezt összekevertük ezzel a kérdéssel, most ez már tisztázva lett. Elnök, köszönöm. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadva. 78-as, 78-as kiesik, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es módosító mellett, ellene. Ja igen, van egy szóbeli módosító, van ez ellen elve, ellenvetés, valakinek szere, valaki szeretne hozzászólni? Nem? Ha nem, akkor megnézem, ki van mellette, ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást, 34-es módosító. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 49-es második rész mellette? Igen, ehhez is van egy szóbeli módosító, ahogy látják. Szeretne hozzászólni? Tessék! Köszönöm, elnök asszony. Komoly vita folyt ebben a kérdésben, és van egy kis gondunk az európai jogi státusszal ezért szeretném elutasítani ezt a szóbeli módosítót, és azt kérem, az eredeti módosítóra 49-esről szavazzunk. Anybody that would oppose? Van valaki, aki e, ellenvetést tesz ez ellen? A szóbeli módosító ellen? Akkor a szóbeli módosítóról mellette. Elnézést, egy kicsit összekevertük. Tehát először arról, az akkor az eredetiről szavazunk, mert azt elfogadtuk. Második rész mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Ötvenhatos nem. Nyolcas kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 77-es, 70-es módosítóhoz szintén van egy szóbeli módosító. Valaki szeretne erről szólni? Vagy meg vannak elégedve azzal, hogy ha le, írásban látják? Igen. Akkor a szóbeli módosító mellett ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Akkor az 53-as jön. Mellette? Ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. 53-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük le? Jó, ellenőrizzük le. 54-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De elég szoros eredmény volt. 60-as mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 77-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le ezt is, 77-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 84-es okafogyottá válik, 85 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es módosító két részben, Három részben tulajdonképpen. Első rész mellette? Nem, az első rész okafogyottá vált már, úgyhogy a második rész mellett ki van. Ellene, tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most a vélemény tervezet egészéről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Néppártnak kettővel több szavazata van a kelleténél. Már csak egyel több, most rendben van. Nem, az előbb nem volt így csak most. Lezárom a szavazást. És gratulálok a vélemény előadójának. Egyhangulag elfogadtuk a véleményt. Persze, asszony, a szó. Me gustaría, me gustaría dar las gracias a... Köszönöm. Szeretném megköszönni mindazon kollégáknak, akik részt vettek egy jelentés elkészítésében a munkát, nagyszerű konszenzus érvényesült, igyekeztünk közös álláspontokat kialakítani, nem tudtunk volna semmi módon másképpen ö, dolgozni. Európai kezdeményezés tárgyában nagyon jó, bizalmat keltő, bizalmat erősítő munkamódszer volt ez. Ennek révén tudtuk a megfelelő válaszokat megadni az állampolgárok aggájaira. Különösen a titkárságot illeti hála, a munkájukért. létfontosságú volt az eredmény létrehozásában. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Elnök, köszönöm szépen, és én is köszönöm a titkárságnak. Nagyon jó titkárságunk van. Megyünk tovább. 19-es napi rendi pont. Ezt el kell halasszuk, mert a koordinátorok döntésének függvényében kell ebben lépnünk azzal kapcsolatban még van egy kis zavar, úgyhogy a szóbeli módosítók határidejét kell tiszteletben tartsuk. Ez kedden lesz 30-án délután, úgyhogy elhalasztjuk e, ennek a tárgyalását, megyünk tovább. 0944 2004-es kérdezésű petíció Sheila Ellis a káros mérgező anyagokkal kapcsolatos a, a hulladék száraz, száraz hulladék lerakó, vagy szilárd hulladék lerakókra vonatkozó irányelv nagy betartásával szembeni panasz. Elis asszony itt van, a panaszos. Hozzáfordulok. Kérem, maximum 5 percben tartsa meg prezentációját. Azt szeretném kérni kollégáimtól, hogy figyeljenek, és tartsák tiszteletben a petíció benyújtóját, aki itt van körünkben, és akinek most megadom a szót. Thank you. Köszönöm. Bocsánat, hogy késtem. Jó napot, hölgyeim és uraim! Nekem is, meg Wakefield kollégámnak, akik a szervezetünk elnöke, Colin Wakefieldben, Észak-Kelet-Angliában nagy megtiszteltetésé beszélhetünk a szemek bizottság előtt. 11 éve dolgozunk, 11 év adtuk be első panaszunkat az Európai Parlamentnek, illetve az Európai Bizottságnak azóta 17 kötetnyi bizonyítékot állítottunk össze, mely általmasztja azt az állításunkat, hogy európai állampolgárokként hátrány szenvedünk a szennyezés miatt. Tudni, igen hosszú idő telt el már 2004 óta, megismétlem, hogy a, hogy a brit hatóságok többek között a helyi tanács és a brit környezetvédelmi ügynökség megsérti a kisvárosunk ö, ö, érdekeit és a környezet állapotát sérti a helyi szilárd hulladék lerakó építésvel és működtetésével, holott jogszabályokat fogadtak el Nagy-Britanniában a környezetvédelméről. Ezeket sértik a e projekt részletei. Bár eljárás indult a vonatkozó ügynökség ellen, és egy gyermek halála, elkerülhető halála miatt eljárás indult a hatóságok ellen. Ez, az illetékes hatóságok nem tettek semmit, nézetünk szerint, annak érdekében, hogy megvédjék a lerakóból származó hulladék káros hatásaitól a lakosokat. Ez a hulladék 120-szorosan meghaladja a hulladék mennyisége a határértékeket. Minden percben szennyezik a víz forrásainkat ebből a lerakóból. A Stonegate szivattyú telep, amelyből az ivóvízunk származott, már nem tudja ellátni a községet. Kilométerekről kell oda vezetni a vizet, mert hogy a, a víz forrásaink tönkre mentek a lerakó miatt. Kértük, hogy a brit hatóságok intézkedjenek, zárják le a lerakót. A PETI bizottság is arra utasította a bizottságot, hogy járjon az irányban. Köszönjük, hogy a szakbizottságuk a lakosok érdeke mellett avatkozott be, ám ennek semmi sem történt, azért, mert az Európai Bizottság tisztviselői nem vezették be a vonatkozó eljárást szabálysértés eljárás Nagy-Britanniával szemben az illetékes tisztviselő egyébként, mielőtt a bizottságban dolgozott volna, a brit kormánynak volt vezető tisztviselője. Lehet, hogy korábbi gazdáit nem akarta megbántani az eljárása. Miféle demokráciában élünk? Akkor, hogyha az Európai Parlament képviselői, akiket közvetlenül választanak meg a brit, az, az Európai Unió állampolgárai, akik voltak éppen az pénzükből tartják el a parlamentet és a bizottságot, őket felülbírálja egy bizottsági tisztviselő, aki úgy viselkedik, mert ő lenne a gazda, és nem a közszolgája. További, sőt, a brit hatóságok olyan nyilatkozattal éltek, hogy nem történik további szennyezés, és bezárták a lerakót. Egyik sem igaz korábban kértünk 2015 elején egy példányt a brit jelentésből, amelyet beadtak, nem kaptunk ezt meg. Az elmúlt 14 évben beadott minden a bizottságnak beadott információnk, és annak bizottságnak beadott információnk mind pontos volt. Már régóta bizonyítatnak tartjuk az ügyünket, mégsem történt semmi. Ez undorral tölt el bennünket. Azért tudtunk el most ezen körülbelül utolsó kísérletünk ez arra, nem csak arra, hogy megvédjük a környezetünk állapotát, hanem a demokrácia értékeit is. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, Elis asszony. Most szeretném a szót megadni a bizottság képviselőjének, Spite úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elismerjük, hogy nagyon régen ö, nyitva van már ez a ö, petíció, és a petíció benyújtójának nagyon sok mindent el kellett viselnie az eltelt idő alatt. De minden olyan adat, amelyet az illetékes hatóságok nekünk átadtak, arra utal, hogy a helyzetet mostanra stabilizálták a nyilatkozatokat a petíciós bizottság is megkapta a hatóságok részéről nem olyan régen. Ugyanakkor egyetértünk a petíció benyújtójával abban, hogy volt nagyon sok hiba, és tudjuk, hogy az Egyesült Királyság igyekezett tovább folyamatosan intézkedéseket hozni ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbölésére. Ezért a 2014-ben a bizottság bezárta az erre a hulladékrakóra vonat, hulladék lerakóra vonatkozó vizsgálatát. De továbbra is monitorozni fogjuk az adatokat, és hogyha még egyszer felmerül egy probléma, akkor újra az életékes brit hatóságokhoz fogunk fordulni. Ami azt illeti, hogy megkülönböztető bánásmódot tapasztaltak volna, a bizottság, ahogy a petíciós bizottság is tudja, nagyon sok fő kérdést, illetve panaszt kap a hulladéklerakókkal kapcsolatban. Legtöbbször illegális hulladéklerakókról van szó. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy egyenlő bánásmódban részesítünk minden kérvényt, minden petíciót, attól függetlenül, hogy az Egyesült Királyságból vagy máshonnan érkeztek azok. Végül igaz, hogy az utóbbi szakbizottsági ülésen kis zavar keletkezett azt illetően, hogy a következő lépések milyenek lesznek majd. A tiltó határozat tót a szakbizottság kérte. A bizottság ezzel csak legkivételesebb esetekben él. 14 év alatt talán csak hármat vagy négyet adott ki ezekből. Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben ez nem lenne megfelelő eljárás. Végül pedig a jelentés, a, hogy mi tudjuk, a hatóságok eh, el kellett, hogy küldjék a jelentés másolatát is a petíció benyújtójának. Tudjuk, hogy a parlamentnek is elküldték. Javasoltuk, hogy a petíció beűzőjának is küldjék el. Ha még ezt nem tették meg, akkor valószínűleg nem sokára meg fogják tenni. Köszönöm. Now let's open the floor to... Elnök, akkor a szakbizottsági tagok szólhatnak most hozzá. Körtön Darling asszony az első. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy észak-kelet Angliából, az én választókerületemből eljöttek, hogy megint bemutassák nekünk ezt az ügyet. Jól példázza ez a petíció is azt, hogy milyen sok petíció létezik amelyel kapcsolatban az emberek iszonyú frusztráltak, mert nagyon lassan haladnak az ügyek. És közben hamis illúziókat táplálnak azt illetően, hogy mit tudnak elérni. Az, Euró- az európai szinten és nemzeti szinten működő petíciós bizottságok is ezt teszik, elhitetik a petíciók benyújtóival, hogy nem sokára történik javulás a helyzetekben, de ez aztán nem válik valóra. Nagyon fontos lenne ezt a kérdést külön megbeszélni, hiszen nem igaz, nem jó az, hogy a, pontosan azokban ringatunk hamis reményeket, akik például, mint a petíció benyújtói szennyezett területen élnek, és már amúgy is elég sok bajuk van. Ezt csak a jövőre vonatkozva, vonatkozóan szeretném felvetni. Most a konkrét ö, helyzetről Hótenban. Én úgy gondolom, hogy frusztráló dolog az, hogy miután már ezeket a jelentéseket decemberben, tavaly decemberben elkészítették a brit hatóságok, e, ezek után csak a héten küldték el a jelentést a bizottságunknak, tehát nagyon nagy késlekedés mutatkozik ebben. Kicsit mi is megvizsgáltuk magunk részéről a helyzetet, és a környezetvédelmi hatóságtól és másoktól azt hallottuk, hogy legalábbis az ammónia szintek továbbra is meghaladják a határértékeket. Az, eh, a brit hatóságok szóban tájékoztatok minket arról, hogy tavaly nyáron már megfelelő csökkenést tapasztaltak a szintekben, de formálisan nem eh, kaptunk még arról eredményt, hogy ezek valóban megfelelnek most már a követelményeknek. Úgy gondolom, hogy továbbra is nyomást kell gyakorolni a brit hatóságokra annak érdekében, hogy valós képet kapjunk a helyzetről. Szükség lesz kicsit részletesebb vizsgálatra, és egyébként meg, mint mondtam, éppen most kaptuk meg a dokumentumokat, és nem tudtuk ezeket mind részletesen megtekinteni. Van még egy kérdés, amit fel szeretnék vetni. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a telephely kezelője 2013-ban, amint tudjuk, egy öt éves szerződést kötött, és 2018-ig működhet ott a hulladéklerakó, de kötelezték arra, hogy addig az időpontig megfelelőképpen változtatnia kell a helyzeten annak érdekében, hogy ne legyen szennyezés. Én úgy gondolom, hogy minden érintett az ügynökségtől kezdve a városi tanácsig rá, szorít, rá kell, hogy szorítsa a telephely vezetőjét arra, hogy valóban felelje meg a követelményeknek, és teremtsen rendet a telephelyen 2018 végéig. Ugyanis nagyon-nagyon sokáig visszaéltek az ott élők türelmével, és ez nem elfogadható. Végül pedig még egy megjegyzés. Nem csak a brit hatóságok bírálataként mondom, de az átláthatóságnak sok probléma volt, még a bizottság részéről is. Amikor megnézzük, hogy a beadás, a petíció beadása időpontjában mit tapasztaltunk, ott kicsit mellékvágányra futott az egész már az elején. A petíció benyújtóinak kellett volna minden dokumentációt, minden dokumentumot elsősorban elküldeni, és nem arra kényszeríteni őket, hogy újra és újra eljöjjenek ide annak érdekében, hogy megoldás szülessen a kérdésben. <clears throat> Nem csak a szennyezés, illetve nem csak az ilyen ö, típusú kérdések ö, érdekesek, ö, de hogyha ilyen kérdésekről van szó, például vízszennyezés mértékéről, akkor igenis be kell vonni ebbe a helyi közösséget, tájékoztatni kell őket automatikusan a helyet, hogy ő, nekik, ők lennének arra kényszerülve, hogy folyton a hatóságokhoz fordulnak. Én úgy gondolom, hogy az lenne a fontos, hogyha kiépítenénk a bizalmat, és hogyha visszaállítanánk az egymásba vetett bizalmat e, ezen az adott területen. Nagyon-nagyon régen folyik már ez az ügy, megfelelőképpen le kellene zárni. A brit hatóságok átadták az információt a petíciók benyújtóinak, biztosítanunk kellene azt, hogy mostantól kezdve megfelelően folyjon közöttük a párbeszéd, és e, megfelelő módon le is tudják zárni ezt az ügyet. Köszönöm. Úgy látom, más nem kért szót. Akkor visszaadom önnek a szót, Elisz asszony, parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Csak annyit szeretnék mondani, hogy mind a ketten rendkívül csalódottak vagyunk a válasz miatt. Azt mondja, hogy stabilizálódott a helyzet, de mi? Ez azt jelenti, hogy a száz 20-szoros szennyeződés a megengedethez képest stabilizálódott? Ez azt jelenti tehát, hogy magas szintű a szennyezés? Szeretném hangsúlyozni, hogy az Egyesült Királyság egyáltalán nem teszi meg a szükséges intézkedéseket. A legutóbbi jelentést nem láttuk, de talán majd pénteken vagy szombaton ezen a héten kapunk megfelelő információt. Tehát ez túl késő ahhoz, hogy bármilyen megjegyzést kap, fűzzek ehhez a jelentéshez. De hát gyakorlatilag az Egyesült Királyságok hatóságainak ez a célja, hogy a lehető legnagyobb sötétségben tapogatózunk. Önök szerint ez így megfelelő eljárás? ők egyhangúan úgy döntöttek, hogy fellépnek az Egyesült Királyság hatósága előtt. Ez megfelelő volt? Nem csak a levegőben lebegtették ezt a témát. Aztán a bizottság másképp döntött, és mi erről nem tudunk. Úgyhogy teljes sötétségben tapogatózunk. Közben a szeméttelep még mindig működik, és olyan anyag is van ott, ami rendkívül szennyezett, egyáltalán nincs lefedve. Az első területét let ö, ö, fették, a második részét a polietilénnel részben, de az elmúlt nyolc év során ö, továbbra is ö, nyitva volt. Ez abszolút nem ér semmit. Azt hiszem, hogy három éves kapacitás van még a szeméttelepen az Egyesült Királyságban. Hát nagyon nagyok a kétségeink, hogy ezt lezárják, mint szeméttelepet. További 17 év áll még aktív használata előtt, és attól tartunk, hogy továbbra is használni fogják az Egyesült Királyság hatóságainak engedelmével. Végül annyit szeretnék még önöknek elmondani, hogy nem olyan régen egy környezetvédelmi tisztviselőtől azt kérték, hogy ne engedjék a kezelőnek, hogy tovább működjön itt a szeméttelepen. Ő azt mondta, hogy szerintem nagyon kockázatos ez a megközelítés, ennek következményei lehetnek, hosszas jogi vita például, óriási összegek, amelyeket ki kellene fizetni, és figyelni kell közelről erre a szemételemre, és hát az ügynökség fogja e, ennek negatívan látni a következményeit, mert a hírnevén csorba esik. Ó, szegény! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szakbizottság nevében elnézését kérem, hogy ilyen nagy a késés, már 11 éve folyamatban van ez a petíció. Tudom, hogy nagyon sokat szenvedtek, nagyon csalódottak voltak, és hát dühösek is lettek, és teljesen jogosan, mert eléggé frusztráló ez a helyzet. Ahogy a kollégám is említette, az emberek már túlléptek az elviselhető frusztráció szinten. Másrészt viszont azt hiszem, hogy helytelen lenne, hogyha most uh, hamis uh, reményekbe ringatnánk önöket, hogy megoldást találunk, bár így lenne. Amit viszont megtehetünk, az a következő, ezt a vastag dokumentumot alaposan tanulmányozzuk. Ez tegnap 7 órakor, este 7 órakor érkezett a titkárságra, úgyhogy nyilván ön is megérti, hogy abszolút nem volt rá időnk, hiszen egész napos szakbizottságülés volt, hogy ezt elolvassuk, sem én, sem a kollégáim a titkárságba, de megtesszük, Úgyhogy a, ami lehetséges, az az, hogy az önkormányzatnak és a nemzeti illetékeseknek is írunk, rámutatva arra, hogy ez a szándékunk, e- ez a szakbizottság hatáskörébe tartozó dolog, mert vissza kell állítani az emberek bizalmát, és ezen kívül a hatóságokat arra kell sarkalnunk, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket. Ebben a dokumentumban az utolsó mondat a következő, és idézek, hogyha nincs előrelépés, akkor a közeljövőben sok mindenről nem tudunk beszámolni ha a jövőben valamilyen elemzés megzengeti a vészharangokat, akkor megfelelő intézkedése sarkaljuk a bizottságot. Ez az utolsó mondat. Javaslatom tehát a kollégáimnak a következő, írjuk meg ezt a két levelet, az önkormányzati, illetve a nemzeti illetékeseknek a bizottságot tájékoztatjuk erről, és a titkárság, illetve az ezért felelős személy folytatja a dialógust a bizottsággal, miután elemezte ezt a dokumentumot. Ez így elfogadható az ön számára? Köszönöm, elnök asszony. Nagyra értékelnénk, hogyha tájékoztatnának a fejleményekről. Köszönöm. Természetesen ezt tesszük, és én is nagyon várom, hogy végre lezáródjék az ügy, és megfelelő cselekvés szülessen, ám addig feltétlenül tájékoztatjuk önöket folyamatosan, mik a történések. Köszönöm, és köszönöm, hogy eljött ide, és hogy ilyen türelemmel ostromolják az európai intézményeket, ne adják föl az Európába vetett reményüket. Következő napi rendi pontunk per 2013-as toxikus kibocsátás Pádovában, Olaszországban. Itt van a petíció benyújtója, Filippo Zodio, parancsoljon öné a szó. L'edificio della ex CC si estende su di una superficie 13 ezer négyzetméteren található ez a telep, 2002 és 2015 között veszélyes hulladék halmozódott itt fel, mégpedig óriási mennyiségben. A 67 ezer négyzetméteren 3500 tonna található ebből a veszélyes hulladékból, amit a közelmúltban eltávolítottak. Veneto régiója 2009-ben 200 ezer eurót határolt el annak érdekében, hogy tisztítsák a talajt és a réteget, de ezt a pénzt még mindig nem használták fel, és semmi nem történt. 2014-ben 260 ezer eurót használtak fel az 500 ezer euróból, amit Veneto régió erre a célra szánt de hát ez nem lehet végleges megoldás. Itt is látható, hogy viharok esetén mi történik. Volt egy ilyen például 2014. október 13-án, a felhalmozott anyag, ami már 6 méteres magasságot ér el, a külső falakat nyomja, és ez veszélyezteti a stabilitását a pilléreknek, illetve korróziót okoz. A víz, ami a tetőjukakon hatol be az épületbe, mérgező pocsolyákat és elfolyásokat okoz, és fogalmuk sincs, hogy hova kerül ez az anyag. Az 500 ezer euróból 240 ezret szánnak arra, hogy az 52 ezer tonna különösen veszélyes hulladéknak 3%-át távolítsák el. Azóta egyre rosszabb a helyzet, mert főleg hidrogeológiai szempontból rendkívüli a kockázat. Az elmúlt évek során az elfolyások a különböző területekre óriási veszélyeket jelentenek. Óriási természeti katasztrófát jelentene ez, mert innen megy a víz például a Velencei lagúnába is. Az elmúlt három év során is történtek természeti események, de 2007-ben volt egy tűz is, ami szerencsére már az elején elfolytódott, mert egyébként óriási méreteket ölthetett volna. A környezetvédelmi katasztrófa kockázata óriási, mert ráadásul olyan helyen található ez a telephely, ami rendkívül urbanizált terület, és itt található még a különböző fürdőhelyek fontos központja is. Tíz év alatt nem történt semmi, gyakorlatilag 2005 és 2015 között, hiszen azok az intézkedéseket, amelyeket az olasz kormány hozott, minimális mértékben sem biztosította a telephely tisztítását 2014. decemberében Veneto régiója 1 millió 500 ezer eurót szánt a veszélyes anyag eltávolítására, de sajnálatos módon ezt a pénzt még mostanáig nem lehetett felhasználni, mert a Környezetvédelmi Minisztérium egy másik programja blokkolja. Kérdezzük a brüsszeli intézményeket. Felszólítanák-e az olasz hatóságokat arra, hogy oldják meg ezt a problémát, például európai pénzalapok felhasználásával, mert egyébként egyszerűen beláthatatlan következményei lesznek ennek a helyzetnek az állampolgárok egészségét illetően, hiszen maga ez a telephely a fürdőhely mögött található. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megadom a bizottság képviselőjének, Madalena Kápruszónak a szót. Thank you, Chair, and I would like to thank the... Köszönöm szépen, és köszönöm a petíció benyújtójának, hogy eljött hozzánk, és megtartotta ezt a nagyon érdekes dia bemutatót. A petíciót 2013-ban kapta meg a bizottság, 2013, illetve 14 folyamán Alaposan megvizsgáltuk a kérdést, és kapcsolatba léptünk az olasz hatóságokkal. Ők egy kielégítő választ adtak, ennek fényében és a tőlük kapott információk alapján, miután az olasz hatóságok felfedezték, hogy ott hagyott hulladékról van szó, amely bűncselekmény tárgyát képezi. A vállalatot kötelezték arra, hogy tisztítsa meg a területet. Következő konkrét követelések voltak. 50 ezer eurós pénzügyi biztosítékot kértek a vállalattól. 200 ezer eurós alapot különítettek el 2009-ben a megtisztításra, és 500 ezer, további 500 ezer eurót 2011-ben ugyanerre a célra. Az olasz hatóságok ezen kívül tájékoztatták a bizottságot arról, hogy elkezdődött a telephely megtisztítása. Ma azt hallottuk a petíció benyújtójától, hogy ez az által nekünk információként nyújtott alap nem volt elegendő a tisztításhoz minden esetre a bizottság 2013 óta, 2014 óta nem kapott további információt az olasz, olasz hatóságoktól, és ebben a szakaszban lezárta a vizsgálatot. Hogyha a petíció benyújtójának van további információja az ügyről, akkor kérem, hogy ezt küldj el nekünk, mert akkor azt meg fogjuk tekinteni, és hogyha szükségesnek találjuk a vizsgálatok folytatását, akkor meg fogjuk azt tenni. Köszönöm. Évi asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony a szót. Tehát, én úgy gondolom, hogy olyan helyzet előtt állunk, amely egyértelműen rendkívül súlyos, és megérdemli, hogy komolyan odafigyeljünk erre. Ugyanis, ha tényleg igaz, hogy azt mondták, hogy megoldják a problémát, de ugyanakkor itt van a mai ö, tanúsítvány, ö, amelynek értelmében semmi nem történt. Úgyhogy alapvetően fontos, hogy ez a petíció nyitva maradjon annak érdekében, hogy biztosítékokat gyűjthessünk azzal kapcsolatban, hogy mondhassunk -e valamit, hogy beindult-e már a folyamat, hogy valami történjen. Emlékeztetnék arra, hogy mennyire veszélyes körülmények között van ez a terület. Az egész területet veszélyezteti, amelyek elsősorban mezőgazdasági termények, helyi jellegzetes termények adják a megélhetési formáját. Úgyhogy ezen a területen rákos betegségek is előfordultak, úgyhogy ez egyszerűen megengedhetetlen, alapvetően fontos, hogy az olasz hatóságok igenis biztosítsák ennek a területnek a biztonságát, hogy megoldódjon a probléma. Az is nyilvánvaló, hogy az a 200 ezer euró, amit már elkülönítettek annak érdekében, hogy tisztázzák, hogy mi a helyzet ott a területen, hogy elemezzék a helyzetet, és ez még mindig nem történt meg, erre sort kell kerülteni, mert rendkívül fontos, hogy ezek az elemzések, ö, megtörténjenek, hogy tovább lehessen lépni, addig maradjon tehát ez a petíció nyitva, ezt kérem, köszönöm szépen. Van-e valaki, aki még szót kér? Szkerdéni asszony, és hiszen Auken asszony is. Köszönöm a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik eljöttek és felhívták a Petíciós Bizottság figyelmét egy ilyen kényes kérdésre. Úgy gondolom, hogy azok az állampolgárok, akik ilyen érzékenységgel rendelkeznek és odafigyelnek arra, hogy a környezetet megóvjuk, azt a környezetet, amelyben élünk, gyakorlatilag azt jelzik, hogy változott az idő, és reméljük, hogy tekintettel arra, hogy ilyen fiatalok, a petíciót benyújtók, jó kezekben van a jövőnk és a bolygónk. Elég jól ismerem az érintett területet, hidrogeológiai szempontból rendkívül kényes területről van szó, úgyhogy tényleg jobban oda kellene figyelni erre. Ezen kívül hétvégén megyek Olaszországba, és meg kellene vizsgálni, hogy tényleg megfelel-e az utolsó a valóságnak, mert a másfél millió euró, amit itt becsültek a terület teljes tisztítására, nem tudom, mi történt ezzel, esetleg többre lenne szükség, nem tudom. Ugyanis, ami nek utána kellene nézni, azt gondolnám, hogy legalábbis a bizottság szerint már minden rendben van. De a helyi és regionális intézmények 2005-ig figyelték a helyzetet, nagyon sok konkrét intézkedést hoztak. Ma például ennek a területnek a környezetvédelmi jellemzője szerint, ami az itt található hulladék lerakást illeti, rendkívül fontos 2013. szeptemberében gyakorlatilag utána jártak, hogy mi történt itt, ebben a konzorciumban, hogy végrehajtották-e a biztosítási eljárásokat. Ez szerint gyakorlatilag még többet tettek, mint kellett volna. Aztán beindult e az eljárás, hogy felhasználják a rendelkezésre álló forrásokat, hogy, tisztáz, hogy megtisztítsák ezt a területet. De állítólag nem elegendő e, ez a pénz. E, volt ugyanis egy pályázat, és itt megállapították azt, hogy tonnánként mennyibe kerül a, egy 90 euróba a területről a hulladék eltávolítása. Úgyhogy az összeg óriási. Nyilván a 5-7 millió euró tükrében figyelmesen kellene továbbra is követni a fejleményeket, mert fel kell hívni mindenkinek a figyelmét erre. De úgy gondolom, a hatóságok aktiválása érdekében össze kellene fogni mindenkinek, és hogy esetleg utólagosan emelni az erre szánt összegeket, hogy az operatív programon belül a megfelelő költségvetési sort megemeljék. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy a monitorozás is folytatódjon, figyelembe véve, hogy végül is minden ö, sínen van pillanatnyilag. De ahogy említettem, utána fogok nézni, és ö, ha visszatérök, visszatérek, akkor tájékoztatok mindenkit arról, hogy mi a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Auken asszony. olvasva és hallgatva mindez. Furcsa, hogy van pénz. Nem sok minden történik. Aztán megint nem történik semmi. De reméljük, hogy történik valami. Aztán az írási válaszában azt mondja, hogy azt mondták, hogy tesznek valamit. Ez ugye szépen hangzik, de egy kicsit olyan mint amikor találkoztunk az olasz hulladékkezelési hatósággal, hát ott is hasonlóan nehezen mentek a dolgok. Legyünk optimisták, kövessük figyelemmel ebben az évben a dolgot, de csak megy a pénz, megy a pénz, megy a pénz, anélkül megkérdeznénk, mi történt az előző kezdeményezéssel. Ugye csak azért azt mondják, hogy valamit csinálnak, ezzel megint új pénzt küldünk. Hát legyünk egy kicsit körültekintőbbek idén. De hát az jó, hogyha többen hisznek a dologban, hogy valami történik. Valensza úr, hosszú napán mögöttünk, lehet, hogy félretettem valamit, de az Európai Bizottság szerint az illetékes olasz hatóságok feltisztították a területet, és megfelelő pénzt irányoztak elő azért is, hogy kármentesítsék, tisztítsák a talajt és a területet, és a hatóságok az intézkedéseinek betudhatóan a bizottsági vizsgálata lezárult. A kérdésem tehát az, mit tehettünk még, még a Peti Bizottság részéről? Azt értem, hogyha új felemény adódik. És ezt mondta a bizottság képviselő és hogyha a petíció benyújtója amilyen új dologgal elő, akkor újra lehet nyitni. De úgy tűnik most lezárható a kérdésem tehát az, nem lehet nyitva hagyni ezt a petíciót. Ha a bizottság vizsgálata lezárult, akkor mit tehetünk a Peti Bizottság részéről? Tehát szerintem a vizsgálat lezárulta után le kell zárjuk a petíciót. Persze azzal, hogyha bármilyen új elem adódik, vagy új információ, akkor újra megnyitható legyen. Gárdini asszony. Köszönöm, csak egy aprósággal egészíteném ki mindezt, mert érdekes, hogy amikor egy tényről beszélünk, amit egy országban körülírtak, akkor mindig Olaszország jön fenn. Én, mint olasz, ezt visszautasítom, mert nálunk vannak fantasztikus dolgok is, nyilván voltak bizonyos régiókban kritikus helyzetek, mint ahogy ez más országokban is előfordult. De az én régióm olyan régió, ahol tényleg kiválóan használják fel újra a hulladékot, sokkal jobban, mint az összes többi országban, Európában. Például a bio komposztálható hulladékot is összegyűjtjük, tényleg kiválóan elsők vagyunk ebben Európában. Tehát, hogyha ilyen pontos konkrét beszél, problémáról beszélünk, akkor egyből az egész országnak a, a szavai lehetősége is megkérdőjeleződik. Köszönöm. Oh, sorry, it was my... Elnézést kérek, én nem, nem volt szándékomban, hogy bárkit is megsértsek, és tudom, hogy Olaszországban nagyon sok olyan hely van, ahol a hulladékot kiválóan kezelik. De meg kell, hogy mondjam, nem csak kampániában, hanem máshol is jártunk, és azt mondták nekünk el, előzőleg, hogy minden rendben van, aztán amikor megérkeztünk, akkor láttuk, hogy katasztrofális a helyzet, és az is világos volt, hogy a helyzettel a polgárok sem elégedettek. De örülök neki, hogy Olaszországban tökéletes helyek is vannak. És azt kellett volna mondanom, hogy kivéve az ön régióját. Nem akartam megsérteni. Maybe you two can go out and have a nice coffee with each other. Talán menjenek ki, és igyanak meg egy kellemes csésze kávét együtt, ketten, és csak cukrot tegyenek bele, mérget, egyáltalán ne. Úgy látom, más nem kíván hozzászólni ehhez a témához akkor van olyan javaslatom, hogy tartsuk tovább nyitva a petíciót, és vannak olyan javaslatok is, hogy zárjuk be. Mivel? A bizottság munkatársai azt a következtetést vonták le, hogy az illetékes hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket, nincs szándékukban tovább vizsgálódni, úgyhogy most a bizottság titkárságától ezt hallottuk. A következőt javasolnám. Mi, mint petíciós bizottság? Küldünk ismételten egy levelet az olasz hatóságoknak, rámutatva arra, hogy mi a helyzet, illetve arra, amit a petíciót benyújtó elmondott, nyilván referenciákkal a levelezésekre, mondván, hogy tényleg odafigyelünk erre, de nem tarthatjuk nyitott petícióként listán, mert nincs új alap. Akkor lezárhatjuk így Évi asszony a petíciót? Évi asszony. Én úgy gondolom, hogy hogyha nyitva kellene tartani, hogy nyitva kellene tartani ezt a petíciót egészen addig, amíg nincs válasz a bizottság részéről amíg nem lesznek olyan elemek a kezünkben, hogy azt mondhassuk, hogy beindult a megoldási folyamat. Akkor le tudjuk zárni. De csak akkor. Aztán van még egy másik dolog is, amire gondoltam, ugyanis azon túl, hogy nem hozhatunk most döntést, mert hiányoznak a frakció képviselői, nélkülük lezárni nem volna helyes. Végül, nem igazán értem, hogy hogy lehet lezárni egy petíciót, akkor, amikor tényleg van még probléma, elég súlyos probléma, Tehát nincsen biztonságban ez a sok hulladék, veszélyes hulladék. Tehát addig nem lehet lezárni ezt a petíciót. Köszönöm. Melina asszony. Igen, mi is egyetértünk azzal, hogy küldjünk egy levelet, de azzal is egyetértek, hogy maradjon nyitva ez a petíció egészen addig, amíg el nem kezdik megoldani a problémát. Mindannyian tudjuk, hogy hogyan szoktak a dolgok működni, úgyhogy a legjobb dolog az, hogyha hagyjuk nyitva, nyomon követjük a dolgokat, és amikor már beindul a folyamat, lezárjuk a petíciót. Mrs. Auken? Auken asszony? The relevant conclusion here will be that we keep it... A megfelelő következtetés itt az lenne, hogy tartsuk nyitva, mert azt mondtuk, hogy követni fogjuk. Nagyon sok petíciót akkor szoktunk lezárni, amikor tudjuk, hogy eredmény született, és rendben van a helyzet. De amikor így az ember elolvassa ezt a történetet, én szívesen várnék egy kicsit a lezárásra, szeretném látni, hogy végre megtettek mindent, mert egyelőre csak arról volt szó, hogy igen mondták, hogy intézkedni fognak, és, és hogy lesz rá pénz. Én szeretném tovább követni, és akkor megfelelő időn belül zárjuk le, de egyelőre ne zárjuk le. Tartsuk nyitva, mert egyelőre nem látom, hogy mi az, ami meggyőzne arról, hogy le kell zárjam. Let's do the following. Jó, akkor tegyük meg a következőt, tartsuk nyitva, amíg monitorozni tudjuk a tisztítási folyamatot, amiről szó van. Küldjünk-e az illetékes olasz hatóságoknak egy levelet, utaljunk a szakbizottságunkban ma tartott vitára. Megpróbálom meghallgatni a többi az összes javaslatot. Van, aki azt mondja, hogy ne zárjuk le. A koordinátorok leckéje most az, hogy gondoskodjanak arról, hogy, ez hogy a szakbizottsági tagok jelen vannak az üléseken. Az EPP, a zöldek itt vannak, a GUE itt van, az én, az én frakcióm nincs itt. Mikrofon nélkül beszél a felszólaló. A szocialisták sincsenek itt, jó, egyetlen egy szociáldemokrata itt van, de az nem a koordinátor, úgyhogy mindegy, mindegy, nagy bizottság vagyunk, senki nem indokolhatja meg, hogy egyszerűen csak egy, egy kézen megszámolható, hogy hányan vannak jelen a mai ülésen. Én úgy gondolom, hogy meg kellene beszélnünk egymással. Igen, legyünk jelen. Sokkal nagyobb számban, amikor ilyen fontos témákról van szó. Jó, zárjuk le ezt a napi rendi pontot, és térjünk rá a következőre amely a 0921-es 2012-ből mégpedig arról szól, hogy a munkaidő szervezéséről szóló irányelvet nem megfelelően ültették át a nemzeti jogszabályokba. Már is megadom a bizottságnak a szót, mivel a petíció benyújtója nincs itt. Szása Gárben a képviselő. Köszönöm. 2012-ben az Európai Bizottság panaszt kapott készhez amely arról szólt, hogy az éves szabadsági a, a, a szociális munkások és gyermekvédelmi munkatársak szabadságát csökkentették Gorosban, Romániában. Minden tíz nap betegség szabadság után egy nappal csökkentették. Ez felvetette a munkaidőrányelv hetes cikkével való kompatibilitást, amely a minimális fizetett szabadságot ö, meghatározza az Európai Bizottság, az Európai Bíróság Schutz-Hoff eset bíráskodása alapján, miszerint a beteg, tanul, beteg szabadságtól függetlenül ö, jár a ö, munkahelyi fizetett szabadság, sőt az felhalmozható, átvihető a következő évre hogyha valaki szabadsága során beteg, beteg, igazoltan beteg, akkor az átírható szabadsága a következő évben. Az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal is konzultált 2013 során, hogy világosabb képet nyerjen a tagállami jogi keretekről, amelyek alkalmazhatóak, és a, vonatkozó, a román munkatörvénykönyv vonatkozó cikke utalt arra, hogy az éves szabadság az elvégzett munka arányában jár. Ami azt úgy is értelmezhető, hogy a betegség után nem jár ö, szabadság. Ezt követően ö, történt egy, egy kormányzati döntés és két kormányrendelet, amely a közszektorban dolgozók szabadságolását rend, szabályozta, és ez nem illeszkedett a hetes cikk, az irányelv hetes cikkének, a rendelkezéssel sem, meg a bírósági, Európai Bíróság esetjogával sem. Ez, ennek fényében a bizottság lezárta a, ezt a tényfeltáró eszmecserét, vagy információs cserét Romániával, és egy hivatalos ö, figyelmeztető levelet írt tavaly februárjában, mert tudják, a szabálysértési eljárás van az első lépés. En, erre válaszként a román hatóságok tájékoztatták a bizottságot arról, hogy nem vitatják az elemzést, magyarán ők is úgy látják, hogy itt ütközés van, és készítettek arra, hogy új kereteket módosítják. Úgyhogy most, ez év januárjában a munkatörvénykönyvét módosították, Romániában. Most konkrétan kimondja ez, hogy a munkaképtelen, átmeneti munkaképtelenségi időszakot, meg az anyasági szabadságot olyan értelemben munkatevékenységnek veszik, hogy az éves szabadság továbbra is számlálódik, és áttehető a következő évre. Mi több, ha valaki nagyon hosszú ideig beteg, továbbra is ezt követően kiveheti a fizetett szabadságát is egy később időszakban. 18 hónapig lehet tehát továbbvinni, ez még vonalúbb, mint az Európai Bíróság 15 hónapos ajánlása. Ez már nagy lépés a jó irányba. A román hatóságok arról is bennünket, hogy most fogják módosítani a vonatkozó kormányrendeletet is, és ebben a hónapban terjesztették be a e kormányrendelet tervezetét, a tervek szerint az éve, e, éve vége előtt elfogadásra kerül. A bizottság ugyanakkor emlékeztette a hatóságot arra, hogy a kormányrendeleteket is módosítani kell, hogy a munkatörvényként adódott módosítást átvigyék a e rendeletekbe is. A bizottság a, a jogsértési eljárás csak akkor zárja le, ha az összes jogszabály és rendelkezés harmonizálódik a, a, az irányelvvel, de a lépéseket üdvözöljük, a irányba mennek. Köszönöm szépen kaptak egy levelet, a, kaptunk egy levelet a ö, petíció benyújtását, benyújtájától, aki elnézést kér, hogy nem tudott eljönni, nagyon sajnálja. Erre a petícióra büszkék lehetünk. Hát nem feltétlenül mindenre, de az eredményére mindenképpen zárhatjuk méghozzá a következők fényében. Sikertörténet ez, a Peti Szakbizottság munkájában. 2012-ben jelezte a petícióban nyújtója ezt a problémát, a bizottság reagált, az irányelvre vonatkozóan levelet, formális tájékoztató levelet írt a hatóságoknak, és ezzel lehetett rendezni a, a helyzetet. Ilyen értelemben lezárható a petíció és az egészet elküldhetjük a foglalkozási szakbizottságnak az összes vonatkozó dossziéval együtt, meg a, a román parlament képviseletével, udvariasan kérve, hogy kövessék figyelemmel a dolgot. Peter azt mondja, mert nem egyet, hogy ez egy jó történet. Dowania, Pani Przewodnicząca, ponieważ właśnie chciałam zaproponować zamknięcie tej... Csak annyit szerettem volna javasolni, hogy zárjuk le a petíciót, mert decemberben a román parlament elfogadta az új munkatörvénykönyvét, és ez élve is lépett, ezzel megoldódott ez a probléma, amely a petíció tárgya volt, sőt más problémák is ezzel az új munkatörvénykönyvvel. And that, my dear colleague. És ezzel, kedves kollégáim, igazat szóltunk. Az is igaz, az is kiderül, hogy a petíció benyújtója levelében elégedettséget fejezte ki, hogy idézzem, ha Románia nem volna az Európai Unió tagja, akkor továbbra sem oldódott meg volna ez a probléma, meg ezért szeretném megköszönni az európai intézményeknek, hogy sikerrel megoldották ezt a, a problémát. Nagyon elegáns módon megköszöntem, kifejezte a feletti sajnálkozását, hogy Petitszében jön, hogy három évben telett a dolog megoldása. A szakbizottságunkban is figyelmel kell legyünk, ezekre a panaszokra fel kell gyorsítsuk, a kérdések kezelését foglalkoznunk kell a lemaradással, ügy hátralékkal, de ezúttal azt hiszem kiváló munkát végeztünk. A, ugyan a lázam magasabb, mint reggel volt a megfelelése miatt, de a, a szellem nem töretlen. Zárhatjuk a témát, ha csak valaki nem kérdez szót. Valensza úr? Nem fontos. Szerintem is kéne zárni a petíciót, ám ha ma körbenézünk, látjuk, hogy még kevesebben ülnek képviselőtársaim itt. Voltak éppen formálisan se zárhatnánk a petíciót, hiszen nem vagyunk elegen ehhez. Ez egy teljesen világos eset, a másik nem volt az. Azt akkor javaslatot annyian vitatták, hogy nem is mertem lezárni az ügyet. Ez azonban teljesen világos. Köszönöm a mai munkát, találkozunk legközelebb. Na, ez az ajándék.